Bien, chers collègues, euh, nous allons euh, reprendre. Jó napot kívánok, folytatjuk munkánkat. Kérem, hogy euh, fogadják Haber nagykövet úr euh, exkluzálta magát a polgári euh, KBVP missziók euh, témájában lett volna hivatalos, de ahogy euh, sokan ő is megbetegedett, és nem tudott eljönni, úgyhogy ő kéri, hogy bocsássunk meg neki. Elhalasztjuk sajnos ezt a napi rendi pontot. Anna Gomes véleményével fogunk foglalkozni az Európai Unió belső biztonsági stratégiájával. Na most mivel a polgári missziókról nem lesz szó, és mivel Anna itt van velünk, szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy két hete Líbiában milyen utazást tettünk. A külügyi szakbizottság Tripoliban és Bengáziban járt két héttel ezelőtt. Anna, mint Líbia előadó, én magam, mint a CD elnöke, illetve Szalafranka kollega, aki elnökölte a delegációt, Kacin úr és Pancéri úr, mi ötten jártunk, tehát Tripoliban és Bengáziban. Elég sűrű programunk volt, ezt eh, el kell ismernem, rengeteg emberrel találkoztunk, a Nemzeti Átmeneti Tanács tagjával, elnökével, Jalil úrral, több tagjával, illetve a civil társadalom több képviselőjével, nemzetközi szerepvállalókkal köztük, Jan Martinnal, az ENSZ koordinátorával. Rendkívül érdekes találkozóink voltak tehát a misszióról egy beszámoló készült, amit elküldtünk a főképviselőnek, ajánlásokat is tettünk. Nem tudom, hogy megkapták-e minnyáján ezt a dokumentumot. Itt a biztonsági aspektusokról van szó, ugye ez érinti a mi albizottságunkat. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a líbiai helyzet egyértelműen sokkal kevésbé katasztrofális, mint, vagy riasztó, mint gondolhatnánk a média tudósításait hallgatva, olvasva, amiből ugye az derül ki, hogy kaotikus lenne ott a helyzet. Na most messze nem ideális a helyzet, de nem ennyire rossz. Anna és más kollégák is, akik ott voltak, megszoktuk már a háborús helyzeteket, konfliktus utáni helyzeteket. Azt kell, hogy mondjam, hogy Líbiában sokkal jobb a helyzet, mint amit Koszovóban, Afganisztánban tapasztaltunk korábban, illetve néhány afrikai helyszínen tehát messze nincs olyan káosz, mint amiről a média beszámol, meghúzva vészharangot. Egyáltalán nem harmonikus, nem egyszerű a helyzet, igen, egészen komoly biztonsági kihívások vannak, ugye a katibákat, a milíciákat le kell fegyverezni, ők ott vannak a helyszínen, de nincs igazán komoly konfliktus, az övezeteket és a feladatokat megosztották, elosztották, és nem volt néhány kivételt leszámítva igazán konfliktus a különböző fegyveres csoportok között. Nyilván sok problémát fog felvetni, és sok időbe kerül a vezérkar, a rendőrség irányításának a felállítása, integrálása, de még egyszer mondanám, hogy ritka kivételeket leszámítva általános konfliktus nem nagyon alakult ki. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió nyújtson szakértelmet, szaktanácsot, segítsen a líbiaiaknak, de nem pénzt kérnek a líbiaiak, nem donor konferenciát kell most szervezni, hanem műszaki szakmai segítségnyújtást az átmenetben, illetve szakképzett szakembereket, akik a know-how-t, az ismereteket átadják nekik, többek között a leszerelés témájában, biztonsági minisztérium fegyveres erők, rendőrség átalakításában ugye óriási szükség van a szakemberekre, az Európai Unió mindenképpen nyújthat szakmai segítséget, másfelől az Európai Unió az úgynevezett border managementben is első vonalban vesz részt. Ugye iszonyú hosszú határa van Líbiának, több mint 6000 kilométer, ennek elég komoly ez elég komoly biztonsági eh, kihívást jelent, és migrációs eh, problémákat vet fel. A Párizsi konferencián 2011. szeptember 2-án alapvetően az Európai Unió eh, kapta ezt a feladatot, az ENSZ égisze alatt szaktudását kell nyújtania, illetve értékelnie, hogy mit érdemes tenni a határőrizetben eléggé lassan halad a folyamat, és a líbiai partnereknél is elég nagy a zavar. Két hónapig tart majd az értékelés, az értékelés lezárulta után a külügyi szolgálat szakértőivel együtt itt mm, az albizottságunkban megbeszélhetjük, megvitathatjuk majd, hogy mit érdemes tenni Líbiában. Ennyiben szerettem volna beszámolni a líbiai látogatásról. Öt napot, négy és felett voltunk ott. Még egyszer mondom, nagyon sűrű programunk volt, nagyon érdekes. Olyan partnerekkel találkoztunk, azt hiszem Anna megerősítheti, akik felkészültek, tudatában vannak a problémáknak, intelligensen, okosan gondolkodnak. Az európai tagállamok erőfeszítését a katonai és diplomáciai fellépésben értékelik, és azt kérik, hogy tartsuk fenn a segítségnyújtást. A líbiaiak általában is nagyon számítanak Európára, a kollektív logikán kívül a tagállamok egyénileg is fellépnek, és az egyéni fellépés nem feltétlenül mindig koherens, illetve a libiaiak részéről sem mindig tapasztalunk koherenciát. Fontos, hogy a nemzetközi közösség koordináltan lépjen fel, különösen igaz ez az Európai Unióra. Erről a néhány dologról szerettem volna csak szólni. Libiával kapcsolatban a delegáció vezetője Salafranca úr um, írta alá a beszámolót, és um, bízom benne, hogy um, a CD-ben, az AFED-ben újra uh, tudunk majd szólni erről. Nyilván jogos, hogy most Szíriával kell foglalkoznunk majd, de ehhez érdemes a líbiai tapasztalatokat uh, szem előtt tartani, illetve fenntartani a segítségnyújtást ennek az országnak, a nagy szüksége van a fejlesztésben, fejlődésben. Anna, akkor kérem, legyen kedves bemutatni az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról szóló vélemény. Van Ordenó Líbiával kapcsolatban. Um, köszönöm. Nagyon érdekel engem a Líbiába tett látogatásuk. Kérdezem, hogy az ezzel kapcsolatos jelentést közzétették, vagy körözték közöttünk? Nem körözhető? Úgy tűnik számomra, hogy ez elegendően fontos téma ahhoz, hogy célszerű lett volna a jelen ülés napirendjére tűzni, miután indokoltnak látnám, hogy ezzel kapcsolatos vitát bonyolítsunk le. Az imént hallottak birtokában, és különösképpen érdekelne az Eston asszonyhoz intézett levelük. peut-être en bureau à fait, elle allait remise en bureau à fait, Je úgy gondolom, hogy eljutathatjuk önöknek, ezzel nem lesz probléma, ami a napi rendet illeti. Valóban a líbiai ügyet táber, nagykövettel is megbeszélhettük volna, hiszen a KBVP civil polgári misszióiról beszéltünk volna, és ugye a líbiai lehetőségeket is felvetettük volna lesz Líbia vita is, a COPS elnökével felvettük a kapcsolatot, egyeztetünk, és mivel elindult a folyamat, meg kell beszélni, hogy az Európai Unió mit szeretne biztonsági téren elvégezni. Néhány héten belül a líbiai vitáról lesz tehát szó. Anna, én úgy értettem, hogy az AFED-ben ezen a héten, sőt holnap lesz egy vita, és szeretném kiegészíteni azt is, amit az elnök mondott. Helyesebb talán, hogyha angolra térek. A napjainkban olvasható médiumbeli jelentések meglehetősen megleptek, hiszen jó szörével egy évvel vagyunk a február 17-i forradalom után, és lehetett tartani attól, hogy zavargások támadnak, nem csupán azért, mert Tunézia részéről fenyegetés tapasztalható, hanem azért is, mert az emberek úgy érzik, hogy a jelenlegi helyzet valamilyen szempontból nagyon illékony, volatilis ezt akarom, azt akarom mondani ezzel, hogy az emberek egyesülve voltak a diktatúra megdöntésében, de ezt követően már kialakultak a nézeteltérések, tehát a tovább lépés már vitathatóbb. Azonban a biztonsági helyzetre is visszavezethetők bizonyos nehézségek milíciák működnek, ezek lesz fegyverzése, napi renden van. A kérdés azonban az, és azt hiszem, hogy nagyon fontos is ezt hangsúlyoznunk, hogy ez a milícia az egyetlen biztonsági erő, amely Líbiában működik. Tehát hosszú időn keresztül ö, számolnunk kell jelenlétükkel, nem fognak máról holnapra eltűnni. Nincs működő hadsereg, nincs működő rendőrség, így tehát a milícia az egyetlen olyan szervezett karhatalmi erő, amelyik funkciót fejt ki az országban. Ennek következtében hosszabb távon is számolnunk kell velük. A kapacitás építése során figyelembe kell vennünk a működésüket a milíciának senki sem folyósított zsoldot. Ez komoly problémákat támaszt. Nincs intézményesített administratív kapacitás kialakítva arra a célra, hogy ennek a karhatalmi erőnek folyósítsa a havi fizetését. És ez bizonytalanságot szül, amelynek a megoldása az előttünk álló feladat. Az ezzelből adódó üzenet rendkívül világos, nevezetesen, hogy a mi támogatásunkra erősen rászorulnak. Azt hiszem, hogy ennek a revélnek a révén kifejtettük azt a nézetünket, hogy mindenképpen egységesen, egyeztetve kell tudnunk fellépni, nem esetenként kell cselekednünk, nem a retorika szintjén kell megrekednünk, hanem ahogyan az elnök kifejtette, a libiaiak jelenleg olyan helyzetben vannak, amikor nem lehet egy könnyen eldönteni, hogy milyen irányba kell tovább lépni, miféle határozatok indokoltak, tehát a kezdet kezdetén járunk, gyerekcipőben jár a dolgok fejlődése, azonban segítenünk kell, hogy előbbre lépjünk, és ez különféle intézkedéseket igényel, amelyek megkövetelik a, az állandó jelenlétünket, nem csupán rövid távú missziók lebonyolításáról lehet szó tehát, hanem egy olyan misszióról, amely helyzetbe hozza az új rendszert. Nos, ez magában foglalja a határmenti helyzet kezelését is, és világos, hogy ez érinti a biztonsági kérdéseket, a mi biztonságunkat is, nem csupán Líbiájét, hiszen Kadafi erőinek maradványai még előfordulnak, és különféle problémák támadtak a környezetben, a Magreb országokban, amelyek megpróbálnak előnyt kovácsolni a határ átjárhatóságából, a helyzet bizonytalanságából. Ezt azonban részletesebben ki tudjuk majd fejteni holnap, illetve a közeljövőben. Francia. De, az Európai Unió belső biztonságáról lesz most szó, egy véleményt, egy vélemény készült, pusztán egyetlen eljárási kérdésem lenne, 42 módosítót nyújtottak be, a ben csütörtökön délelőtt szavazunk róluk, úgyhogy Anna tiéd a szó, és aztán az ernyék előadóké. Uh, én készítettem a véleményt, és látják a, látják a módosítók között, hogy sokat módosított, én nyújtottam be a saját véleményemhez, nagyon kevés időm volt, hogy egy első tervezetet elkészítsek. És amikor több időm lett, akkor végig tudtam menni még egyszer a saját szövegemen, és megpróbáltam nagyon gyakorlatias lenni. Azt hiszem, hogy az AFET és a mi szakbizottságunk együttműködésének az a hozzáadott értéke, hogy tovább tudunk lépni. El tudunk mozdulni a belső biztonsági stratégia nagyon köldöknéző hozzáállásától, és az kül biztonsági stratégiát is be tudjuk vonni a gondolkodásunkba. Hiszen a fenyegetések közül nagyon sok ugyanaz, külső és belső biztonság tekintetében, és eh, nem lehet sok eszköz azt mondani, hogy ez belügy, belső biztonság, eh, nem, ezekkel foglalkozni kell, mert transnacionális eh, határon átnyúló globális jellegű fenyegetésekről van szó, és ezért külpolitikai eszközökre van szükség az ellenük való fellépéshez. Megpróbáltam nagyon konstruktív lenni, megmagyarázom, hogyan lehetne alkalmazni ezeket az eszközöket. Például leírom, hogy most már létezik az új Európai Külügyi Szolgálat, és most már sokkal jobb koordinációra van szükség, a külügyi szolgálat és a belügyi, valamint más intézmények között, amely szintén a belső biztonságot érintő fenyegetésekkel foglalkoznak. Nem akarok most igazából részletekre kitérni, csak még annyit mondanék, hogy megpróbáltam a szövegemmel, és egyébként mindig erre törekszem, tehát minden dokumentumban, amit elkészítünk a belső biztonság hatásaival kapcsolatban, mindig az vezérel, hogy a belső és a külső dimenziót együttesen egy emberi biztonsági megközelítésre alapozzuk, építsük fel. És szerintem ez nagyon is összhangban van a saját alapvető célkitűzéseinkkel. A demokráciát akarjuk erősíteni, a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletben tartását garantálni, és ez vonatkozik a külső és a belső biztonságra egyaránt. Természetesen rávilágítok, rámutatok arra is, hogy mennyire fontosak a e, KVBP missziók. Ezek is egy eszközt jelentenek a külpolitika számára, de ugyanakkor hatásuk lehet a belső biztonságra is e, e, minden az EU-t érintő fenyegetettség kapcsán, gondoljunk csak a terrorizmusra. De persze ez nem szükségszerűen amikor fenyegetettségről beszélünk, akkor nem, az, nem akarom ezt a KVVP missziókra kihegyezni. De gondoljunk csak például arra, hogy a déli szomszédságunkban milyen események zajlanak jelenleg is, gondoljunk Egyiptomra, vagy más országokra is gondolhatunk. Tehát nevetséges lenne, nem alkalmazni egy eszközt, amivel rendelkezünk. Ez a külpolitikai eszköz, ami viszont választ, segíthet választani a belső biztonságot érintő fenyegetésekre is. És végül van még egy terület, ahol nyilvánvaló a koordináció hiánya, ez pedig a különleges terrorizmus elleni koordinátor szerepel, illetve az, hogy neki mi a viszonya a külpolitikáért felelős főképviselő asszonyhoz. Van egy nagyon konkrét ajánlásom is erre vonatkozóan, ugyanis ezt a hatáskört a belső stratégia megteremtésekor hozták létre, de nagyon gyakran nem gondolunk erre, elhanyagoljuk. És meg kellene fontolni azt is, hogy az EU külpolitikájával lesz hogyan hozható összhangban. Köszönöm. Kedves kollégák szeretnének e hozzászólni? Igen, Mikhail. Köszönöm szépen. Köszönöm a magyarázatot. A néppárt nagyjából is egészében egyetért a javaslatokkal, csak néhány észrevételünk lenne. Csanakó asszonyt képviselem egyébként, aki az árnyék előadónk. Ma otthon kellett maradnia, hasonlóan sok görög kollégához, mert a parlament elnökét, elnökével találkoznak. A 35-ös módosítás szól a terülés elleni koordinátorról. Ezzel kapcsolatban az a véleményünk, hogy ezt még azért így nem tudnánk ajánlani ezt, ennek a funkciónak az áthelyezését. Az elnökség vezetése alatt több munkacsoport működik, jogi kérdésekkel foglalkozik, és ezek közül az egyik foglalkozik a terülnős elleni harc külső aspektusaival, ez a KOTER munkacsoport. Jelenleg még a terrorizmus elleni koordinátor hivatala igazából nincs kellőképpen felszerelve, ezért most még nem lehet szerintem ezt így ajánlani. Ha majd meg lesz a szükséges létszám ebben a hivatalban, akkor majd ez a jogi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportot át lehet ide helyezni. Talán a második mondatban mondhatnánk azt, hogy a főképviselő hagyatkozon a terrorizmus elleni egység szakértelmére. Ez lenne a mi javaslatunk, hogy megfelelően tudjuk értékelni a helyzetet. Így ebben a formában ellenezzük ezt a módosító indítványt, nem elvi megfontolások miatt, hanem a, mert a valóságból akarunk kiindulni, a valós helyzetből. Négyes számú kompromisszum kapcsán sajnáljuk azt, hogy a kompromisszumos módosítóban elveszett egy fél mondat, beleértve e, missziókat, amelyek a KBVP e, keretében kerülnek megvalósításra. Hát ez elveszett, és e, ez a fél mondat, és ezért ellenezzük a négyes kompromisszumot. Ezek lettek volna a megjegyzéseim. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Jányász úr. Gracias, presidente. En primer lugar, quería decir que estoy... Köszönöm. Elnök úr, örömmel üdvözlöm ezt az anyagot, és kicsit mentegedőznöm kell, amiért nem tudtunk aktívabban bekapcsolódni ennek előkészítésébe, más területeken való elfoglaltságunk következtében. Ezzel együtt úgy érezzük, hogy megfelelő irányba haladnak ezek az erőfeszítések. Gómez asszonynak gratulálnunk kell, hiszen megfelelően kezelte azokat a kérdéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy egyesítsék az európai biztonsági stratégia belső, illetve külső vonatkozásait is. Saját kezdeményezésű dokumentum elkészítését indítványozta a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés területén. E háttér e, ismeretében alapíthatjuk, hogy az ilyen saját kezdeményezésű jelentés elkészítése e, hozzásegíthet a soron következő feladatok e, vázolásához, és egy olyan konkrét javaslat kidolgozásához, amelyek a kompromisszumos módosító indítványok birtokában kialakítható. Szeretném elmondani, hogy ez egy olyan koncepció, amely Spanyolországot is aggasztja, és nemzetközi következményei is vannak. A Garson féle per, illetve az ellene zajló eljárás a korrupció elleni fellépés egyik szép példáját adja a politikusok részéről, és a az eljárás kivizsgálása során tapasztalt korrupciós folyamatok elfolytása mindenképpen figyelmet érdemel, már csak azért is, mert ennek révén sorbultak a védelmi erőfeszítések. Nem volt indoka annak, hogy elrendelje azokat a cselekményeket, amelyeknek az alapján végül elítélték. Én nem akarom Garszont védeni pillanatnyilag, de úgy gondolom, hogy itt bizonyos aggályok forognak fenn, mert nem világos a helyzet a tekintetben, hogy a lehallgatás milyen körülmények között jogszerű, illetve a bíró milyen mértékben támaszkodhat az ilyen módon szerzett bizonyítékokra. Most úgy tűnik, hogy a Gota hálózat keresztében senki se akar hozzányúlni ehhez a kérdéshez, mert még senkit sem marasztaltak el, és senki se akarja kockáztatni azt, hogy ő is belekeveredjen a Garszonféle ügybe. Hogyha Spanyolországban meg tudunk birkózni ezzel a problémával, és megtaláljuk azt az alkalmas egyensúlyt, amely a szervezet bűnözés elleni harc és a, az igazságszolgáltatás jogszerűsége között fennáll, akkor előbbre léptünk. Köszönöm. Brandner asszony. I think, uh... Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy saját módosításai sok mindent tisztáztak. Ezekkel tehát egyet lehet érteni, és két dolgot szeretnék itt kiemelni, két módosítót, amelyeket magunk nyújtottunk be, melyek közül az egyik azokkal az egyeztetési mechanizmusokkal foglalkozik, amelyek a külügyi szolgálat és a bel- és biztonságpolitika területén működő ügynökségek között működik. Ön azt írta, hogy meg kell erősíteni ezeket, és nem vagyok biztos abban, hogy egyáltalán létezik ilyen egyeztetés. Tehát a megerősítésükről beszélni ilyen esetben talán illuzórikus. Én nekem legalábbis nincs világos képem arról, hogy zajlik már efféle egyeztetés, amit megerősíthetnénk. És ugyancsak szkeptikus vagyok azzal a az értékelő központtal kapcsolatban, amelyik itt szóba kerül, és ezért azt mondtuk, hogy fontoljuk meg, hogy nem túl elhamarkodott-e azt mondani, hogy egy még ki nem alakult folyamat módosítása lenne a soron következő feladat. Tehát én arra gondolok, hogy itt egy kicsit körültekintőbbek lehetnénk. És egy másik dolog, amely talán fontosabb lehet tartalmi szempontból, az a bekezdés, ahol azt mondjuk, hogy az e, e, elnök helyettes fő képviselőt kérni kell, hogy megfelelő módon foglalkozzon a közös biztonság és külpolitikai akciók megszervezésével. Nos, azt hiszem, hogy a fennálló intézményi rendszer talaján ezt nehéz lenne kivitelezni, és nagyon nehéz a belső fenyegetések ellen katonai fellépést elrendelni Németországban. Tehát Németországban a belbiztonsági ügyek rendezése semmiképpen sem a fegyveres erők feladata, tehát német alkotmányjogi szempontból ennek megvalósítása komoly nehézségekbe ütközik. Tudom, hogy a különböző tagállamokban eltérő hagyományok uralkodnak, de a saját német történelmünk alapján ezt egy kicsit problematikusnak látjuk, ezért azt hiszem, hogy ha ezt elhagynánk, az célszerűbb volna. A többi módosítóval, illetve kompromisszumos módosító javaslattal egyet tudunk érteni. Köszönöm. Est-ce que d'autres collègues ont des... Többi kollégának van-e észrevétele a különböző módosítókkal kapcsolatban, Anna? to thank... Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat, észrevételeket. Időközben már én is dolgoztam kompromisszumos módosítókon. Ezek tulajdonképpen az észrevételek, a kollégák által beintott módosítók összedolgozását jelentik majd. Most hagyj reagáljak a felvetésekre? készen állok arra, hogy találjunk egy kompromisszumot Michael Gallerrel, illetve az ő frakciójával, ami a Koter kérdését illeti, hogy ezt vigyük át a külügyi szolgálatba. Nos, tulajdonképpen ez a munkacsoport, a terrorizmus elleni küzdelem szempontjaival foglal, külső szempontjaival foglalkozik, tehát logikus, hogy a külügyi szolgálat alá kerüljön, de hát talán találhatunk egy olyan megfogalmazást, ami az ön aggájait is kioltja, és ami ugyanakkor eh, ezt a jó irányú változást megalapozza tulajdonképpen nem vontam vissza a hivatkozást a KVPP-re, csak átkerült ez egy másik eh, részbe, egy másik cikkbe, eh, azt hiszem abba, amelyre Franciska Brandner is eh, utalt. Tehát valahol, valahol ben megvan ez a hivatkozás, most én is elvesztem, de biztos, hogy benne van ez a hivatkozás, mert ez nagyon fontos. Reagálnék arra is, amit Franciska Brandner még elmondott a KVBP nem feltétlenül katonai misszió, az lehet polgári misszió, és gondoljunk csak Koszovóra, az EULEX Koszovóban is polgári misszió, nem katonai. Tehát azok az aggályok, amelyekről Franciszka beszélt, tulajdonképpen indokolatlanok. El tudok képzelni egy olyan helyzetet, amikor szervezett bűnözés vagy terrorizmus miatt az EULEX Koszovóra vonatkozó információk nagyon fontosak számunkra, és ezt az információt megfelelően kell majd kezelni, be kell ágyazni a külpolitikába, és ez egy ilyen, például az EULEX misszió, KBVP missziónak ilyen módon lehet hatása az Európai Unió belső biztonságára is. Ez egy nagyon jó példa. A mi akkor beleírhatjuk azt, hogy polgári közös biztonság és védelempolitikai misszió. Képzeljék el, hogy van egy Líbiában például egy, vagy lesz majd a jövőben egy vegyesen katonai polgári KBVP misszió, hogy ezt javasolni fogjuk majd néhányan, akik nemrég Líbiában jártunk, és ez a misszió foglalkozik majd például a hadsereg katonák képzésével, ugye jelenleg nincs is hadsereg, és más kérdésekkel is, ugye a polgári feladatok közé tartozik a határőrizet, vagy képzések. És képzeljék el, hogy ez a misszió talán egy fenyegetést, ami Líbiára vonatkozó fenyegetést, de ami minket is érint. Például a Magrev országokkal is összefügg és azért, mert ez egy katonai missziótól érkezik, akkor mi ezzel a belső biztonság kapcsán foglalkozunk? Persze, hogy ez így nem lenne jó, fel kell használnunk ezt az információt, feltéve, hogyha korrekt módon használjuk fel és ezért akartam itt hivatkozni az emberi biztonság kérdésére, hogy mindenek előtt eh, a jogállamiság elvei, az eh, emberi jogok tiszteletben tartása, stb. az, amire építünk. Aztán itt van a SZITKEN, a Helyzetelemző Központ kérdése. Lehet, hogy néhány frakció nak hát ellenőrzései vannak a szitkennel kapcsolatban. Hát őszintén szólva, én egy olyan országban jöttem, ahol a titkos rendőrség nagyon aktív volt, és ez nekünk nem nagyon tetszett, de itt nem erről van szó, a SZICEN nagyon fontos eszköze az EU-nak a belső és a külső biztonság területén is. A helyzetelemző központ egy eh, analitikai, hírszerző, elemző egysége, aminélkül nem tudunk működni. És miért eh, ignorálnánk, eh, miért ne vonnánk be a SZICENT ebbe a munkába, amikor a belső biztonsági és külső biztonsági fenyegetésekkel foglalkozunk holisztikus módon. De tulajdonképpen miért mondanak le arról, hogy használjunk egy eszközt, ami létezik, ami működik, és amit de természetesen szabályok kötnek, egy nagyon fontos stratégiai eszköz a helyzetelemző központ. Ezért nem értem a fenntartásokat, amelyekről néhány kollega beszámolt. Úgy kell ezzel foglalkoznunk, úgy kell ezt kezelnünk, hogy garantálni lehessen, hogy persze betartsák a szabályokat, és a parlament felügyelő, ellenőrző szerepe ebből a szempontból kulcsfontosságú. Ez is majd a jelentésben benne lesz. Euh, Talán azzal a ponttal kapcsolatban, amely a legnagyobb aggodalmat jelentette Franciszka számára. Van-e német tolmácsolás? kérdezi Brantner asszony. Van, rendben. Ez ist äh, vielleicht einfacher auch auf Deutsch. Akkor talán egyszerűbb is, hogyha németül beszélek, mert ez a belső biztonság, illetve a katonai kérdések elég érzékeny kérdés Németország számára. Tehát az, hogy polgári misszió és belső biztonság jó, ezzel így nincs problémám. De amint a belső biztonságot katonai missziókkal elegyítjük, hát akkor nagyon világos kell, hogy legyen a szöveg, nem lehet ez csak ilyen kijelentéseket vagy megalapításokat tenni. Tehát azt mondanám, hogy a Launching of CSDP Missions maradjon, és a többit hagyjuk el a szövegből. Akkor így ezzel nem lenne problémám. És tudom, hogy történelmi, kulturális okok miatt eltérően gondolkozunk erről, de a civilian CSDP magában nem, nem a probléma számunkra, vagy esetleg pontosabban definiálnánk, hogy mire is gondolunk, tehát pontosítsuk a tartalmat, de hát így egyszerűen ezt mondani, amit szerepel, hogy internal security threats e, és a e, KBVP, amit Anna elmondott, hogyha például a szervezett bűnözésre van szó, jó, akkor ezt pontosítsuk, akkor írjuk bele ezt, akkor ez e, számunkra is egyszerűbbé tenne mindent. Monsieur Galler. Galler úr. Köszönöm. A e, zöldek nevében szóló hölgy azt, mond, azt hiszem, hogy mi nevükben is szólt, hiszen németeket érintik ezek a kérdések elsősorban. Anna Gomes e, magyarázata persze jó, de a rossz történelmi tapasztalataink miatt, múltbeli tapasztalatok miatt még a különböző a tevékenységeket mi elég szigorúan szeretnénk külön választani, de hát folyik majd a vita, pragmatizmusra van szükség. És Anna Gomes mm, is nyilvánvalóan azt gondolja, hogy a szokványos demokráciákban nem kell, hogy kizárják egymást a különböző demokratikus intézmények és eszközök, a, mert ez megsínylené az ilyen intézmények hatékonysága hogyha hiányzik az együttműködés közöttük. Tehát egy lehet, hogy egy konkrét nemzetű vita folyik nálunk, aminek történeti okai vannak, de ezt most nem itt európai szinten kellene mint nekünk németeknek itt előadni, és én egyetértek a Nagomes szövegével. Bien, merci. Euh, verdict. Köszönöm szépen, csütörtökön délelőtt születik meg az ítélet, amikor az AFET-ben március 1-én, tehát megszavazzuk ezt a szöveget. Még egyszer szeretném kimenteni Háber nagykövetet, akivel máskor lesz majd alkalmunk találkozni, hogy a KBVP polgári missziókat megbeszéljük. Köszönöm.